Je vous souhaite à tous la bienvenue. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. A mai napirendi, napirendünket kérem, hogy fogadjuk el. Egy napirendi pontunk van Ma 12, 15 perccel D 12 óra előtt szeretnénk lezárni az ülést, hogy mindenki el tudjon menni nyugodtan a plenárisra szavazni. Tehát 11 óra 45-ig fogunk ülésezni. Nos, május 29-én az Európai Bizottság négy legislatív javaslatot fogadott el, amelyek a következő kohéziós politika alapját képezik, a 2020 utáni politikáról van szó. Ez a négy javaslat része egy rendelet, ami a különböző alapokról szól, aztán egy rendelet, amely a regionális fejlesztési alapról és a kohéziós alapról szól, egy rendelettervezet, amely a területi együttműködésről, az Interregről 2020 után, illetve egy rendelet, amely egy új mechanizmust javasol a határon átnyúló fejlesztésre. Az egyéb javaslatok, amelyek a szociális, európai szociális új generációját szabályozzák majd, ezen a héten kerülnek elfogadásra, ha jól tudom. És aztán még lesznek egyébek, egyebek is a következő két hétben az Európa a stratégiai beruházási alap, illetve a strukturális reform programok új generációját illetően. Egyelőre még nincs, nem látjuk át a teljes csomagot az Európai Unió kohéziós politikájára vonatkozóan, mindazonáltal azok a javaslatok, amelyek a lényegi elemeket érintik, ezeket már kiadásra, ezeket már közétettem a bizottság, eljutott hozzánk a bizottság. Most nagy örömmel fogadjuk a regionális bizottság regionális biztost, Korina Kretút, nagyon örülök, hogy itt van közöttünk, és ő az, akinek um, a felelőssége alatt a kedden elfogadta a bizottsági kollégium az általam említett javaslatokat. Nagy izgalommal várjuk a fejtegetéseit ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban és a szokásos eljárás szerint először a biztos asszonynak fogom megadni a szót, hogy megtartsa a bevezető beszédét, erre 15-20 percet tudunk szánni, és utána a biztos szakbizottsági tagok kapnak szót, és ők fognak kérdéseket feltenni. Először a koordinátorok kapnak majd szót, aztán a tagok és ahogy mondtam, az ülésünk 11 óra 45-ig fog tartani. Biztos asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Ez a soron kívüli regi ö, ülés, ez tényleg rendkívüli ülés, ahogy Omázsé úr is mondta, elnök úr is mondta, hiszen egy hosszú, nehéz, intenzív folyamat eredményét kell bemutas, bemutatnom. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság egy kiegyensúlyozott javaslatot nyújtott be, mind ami a többéves, eh, többéves pénzügyi tervet, mind pedig a kohéziós politikát illeti. A mi politikánk továbbra is a régiókat figyelembe vevő erős eh, meghatározó politika. Eh, minden kohéziós politikai elkötelezett személynek a munkájára szükség volt ehhez. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és főleg a Regi Bizottságnak, hogy segítettek nekem a kohéziós politikáért való harcban, ami nem volt egyszerű. Ahogy mondtam, ez az új legislatív javaslat a kohéziós politikára vonatkozóan szerintem kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott tudva az új kihívásokról, amelyek várnak ránk, és szerintem ez egy nagy kihívás. Május elején amikor az Európai Bizottság a következő pénzügyi terv tervezetét benyújtotta, egy egyszerűbb 1,1 milliárd euróra rúgó költségvetés ez, és ebben továbbra is a kohéziós politika lényegi elemet képvisel. Az Európai Uniós költségvetés lényegi fejezetéről van szó. A célkitűzésem mindig is az volt, hogy a kohéziós politika, biztosítsam, hogy a a kohéziós politikai forrásokat a lehető legigazságosabban osszuk el az országok és a régiók között. Ezért egy olyan költségvetést javaslunk, amely a leginkább kis, azokra koncentrál, amelyek leginkább kiszolgáltatottak, a legszegényebb régiók, vagy nagyon magas a munkanélküliség, vagy a legnagyobb, leginkább a menekült áradat értel által leginkább érintett régiók, vagy a globalizáció által leginkább érintett régiók, ezek tehát a fő kritériumok. En, ugyanolyan fontos a javaslatunkhoz képest az én ígéretem, hogy ott ruházzunk be, ahol ez tényleg változást hozhat, és egyszerűbb legyen a beruházás. A javaslatok egy rövidebb és modernebb célkitűzés listát tartalmaznak. Azért modernebbek ezek, mert továbbra is az, mert az a célkitűzésünk, hogy Európa kompetitív legyen. A kutatás és az innováció, az ipari átalakulás, a klímaváltozás csökkentése, az alacsony szénkibocsátású gazdaság, ezek a lényegi pontok. Tematikailag nemzeti szinten arra koncentrálunk, hogy az országok elég mozgásteret kapjanak ahhoz, hogy meghatározzák, hogy melyek a legfontosabb, a legjobb, célra vezetőbb beruházások. Ez azt jelenti, hogy jobban lehet a program szinten mozgásteret lehet biztosítani rugalmasságot kihasználni. A rugalmasságot erősítjük a középtávú felülvizsgálattal is, 2025-ben lesz ez tagállamokkal. Együtt értékeljük, hogy hogy az utolsó két évre meg kell -e változtatni a programokat. Ez a program kiigazítását egyszerűbbé teszi, hiszen a tapasztalatunk azt mutatja, hogy nem tudjuk előre látni, hogy mi lesz öt év múlva, 10 év múlva, hét év múlva. Hét évvel ezelőtt nem számítottuk arra, hogy ilyen változások, kihívások várnak majd ránk. Tehát fel kell gyorsítani a végrehajtást, és egyszerűbbé kell tenni. Visszatérünk az N plusz 2-re, ez végre, hogy felgyorsítja a végrehajtást, így a polgárok gyors változást látnak. Ez tehát, hogy közelebb legyünk a polgárokhoz, ez egy nagyon fontos téma, ez a tematikus menüben fontos szerepet játszik. Olyan policy célkitűzést javaslunk, amelyek a regionális területi kohézióval függenek össze, és a helyi szintet igyekeznek erősíteni. Emellett koherensebb megközelítést szeretnénk a városokra vonatkozóan. Nagyon sok urbán e, eszköz van. A holland elnökség ugye kidolgozta az Urban Agendát, de ezek fragmentáltak. És ezért nehéz a helyi szereplőknek látni, hogy hol, honnan tudnak segítséget kapni, támogatást kapni. Tehát az Európai Urban Initiative, eh, az Urbact, az eh, Urban Innovative Action, az Urban Development Network, ezek az eszközök egy csomagba eh, kerülnek. A városok így nagyobb hangot kapnak, arra, hogy meghatározzák um, az, hogy milyen politikát akarnak megvalósítani, hiszen ezt ők jobban tudják, mint mi uh, Brüsszelből. Aztán a régió közötti együttműködés egy fontos kohéziós pont, ez az egyik legkonkrétabb megvalósulása az európai projektnek, az ambíciónk egyértelmű. A regionális együttműködést horizontális uh, prioritássá akarjuk tenni, és ezért az együttműködés a programon kívül is egyszerűbb lesz. Aztán specifikus eszközöket nyújtunk be, a régió közötti beruházási eszközök, amelyek segítenek a régióknak abban, hogy együtt működjenek a smart specializáció területén. Aztán új mechanizmus, jogi, administratív akadályok leküzdése határon átnyúló kontextusban. Most pedig a, határon átnyúló projektek egyszerűsítésére is koncentrálnék. Önkéntes alapon egy tagállam is részt vehet a pályázaton a interregionális együttműködés keretében. Remélem, hogy ezzel a határon átnyúló együttműködési programokat könnyebben végre tudják hajtani, hogyha megegyeznek abban, hogy egy tagállam, hogy melyik tagállam jogát vegyék alapul. Tehát ambiciózus, pragmatikus javaslatról van szó, és hogyha azt akarjuk, hogy a beruházások a helyszínen változást hozzanak, egyszerű megvalósulás, megvalósítási programokat kell létrehozni. Remélem, hogy ez a javaslat megfelel az elvárásoknak, keményen dolgoztunk rajta, köszönetet szeretnék mondani önöknek, a munkatársaimnak, ami a beruházási feltételeket illeti az ex-ante feltételrendszer helyett most az úgynevezett eh, enabling feltételrendszer valósul meg, tehát eh, sokkal kézzelfoghatóbbak a végrehajtási kritériumok. Egy eh, egy kritérium lista áll majd a rendelkezésre, nem lesznek specifikus szabályok a, be, a profitorientált projektre, az, ami az auditot illeti, hiszen ellenőriznünk kell ezt a pénzt, az adófizetők pénzét, egyszerűsített javaslatokat javasolunk, olyan programokra, amelyeknek van előzménye, és ez emellett az egyszerű verifikációt javasoljuk, a kockázatelemzéssel és az egységes audittal el akarjuk eh, kerülni a duplikációt az audit területén, hiszen van nemzeti auditrendszer most, illetve van bizottsági audit, <clears throat> ráadásul még a számvevőszék is ad, auditál. Ezt el akarjuk eh, kerülni, és ezért a meglévő hat hatóságok munkájára akarunk koncentrálni, hogy ne kelljen többszörös ellenőrzésnek megfelelni. A kohéziós politika nem inkább arról, nem arról kell, hogy szóljon, hogy számlákat gyűjtsünk, vagy administratív terheket terheknek feleljünk meg, hanem inkább bizalmat kell építeni. A pénzügyi e, eszközöket egyszerűsíteni szeretnék. Először a pénzügyi eszközöket és a kölcsönöket egységes szabályrendszerbe foglaltuk. Mind a hét alapra voltak külön szabályok, most az öt alapra összetett szabályok vannak, egységes szabályok vannak, közös javaslatokat dolgozunk ki, e, illetve rendelkezéseket dolgozunk ki a megosztott felelősség és megosztott irányítású projektekre. Remélem, hogy ez majd csökkenteni fogja az administratív terheket a kedvezményezettek számára. Aztán egyszerűsíteni szeretnénk a Horizon 2020, illetve a Horizon Európa, a Erasmus programban való részvételt, tisztelt képviselők, ez a lényegi elem, ezek a lényegi elemei a kohéziós csomagnak ambiciózus programot, ambiciózus munkát tudhatunk magunk mögött, az egyszerűsítés vezetett bennünket, a korábbi hibákból kívánunk szabad, tanulni, de közben az architektúrát megtartani. Én bízom abban, hogy itt a parlamentben és a bizottságban konstruktív párbeszédnek köszönhetően elkezdhetjük időben a következő programozási időszakot. Juncker elnök és mi magunk is szeretnénk az európai választások előtt lezárni a tárgyalásokat, nem a választások miatt, hanem, hanem azért, hogy megkezdhessük a végrehajtást július 1-én 2021-ben, hogy ne legyenek késlekedések, és hogyha nem kezdjük el a végrehajtást 2021. január 1-én, akkor több mint százezer programot veszélyeztetünk ezzel, hogy ezeket nem lehet majd lezárni. Köszönöm szépen az önök munkáját, bizalmát, támogatását, és várom a hozzászólásaikat. Madame la commissaire, je vous remercie. Biztos asszony, köszönöm szépen ezt a felvilágosítást. Most megnyitom a vitát. A koordinátoroknak adom meg első körben a szót. Néppárt. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először hadd kérjek engedélyt, hogy az első körben Olbricht úrral megoszhassam a felszólalási időnket, hogyha ez rendben van, akkor csak néhány előzetes megjegyzést tennék. Köszönöm biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Megtartotta az ígéretét, hogy minden ügyjel ellátogat hozzánk, ezt május másodikán tette, hogy fel tudjuk gyorsítani a parlamenti munkánkat. Ma reggel a koordinátorok megállapodtak az összes jelentéstevő kinevezésében, hogy ezt az elkövetkezendő egy hónapban meg fogjuk tenni, és a közös rendelkezésekről szól rendelt esetében ezt már meg is tettük. Így megkezdhetjük a munkát, és időben be tudjuk fejezni az első olvasatot. Az összes előkészület megtörtént tehát, a kohéziós építő kockákkal kapcsolatban, a hetedik kohéziós jelentéssel kapcsolatban, és sok minden mással kapcsolatban, amiről tájékoztatott bennünket. De egy kicsit úgy érzem, mint a másnap, amikor elgondolkozunk rajta, hogy mit tettünk, mit értünk el. A pénzről nem mondott sokat, és ezért szeretném most Jan Olbrichtnak átadni a szót. Köszönöm, ahogy bizonyára tudják, én az MFF jelentéstevő is vagyok, de ebben ezen a délelőttön most a végrehajtási rendszerrel kapcsolatban sok érdekeset hallottunk önről. Az elkövetkezendő hónapokban erről sokat fogunk vitázni a szakbizottságban, és nagyon fontosnak tartjuk egy új rendszer megtalálását. Sajnálatos módon, vagy szerencsés módon azonban az Európai Bizottság megváltoztatta az eljárást, számokkal kezdte, Mielőtt a biztos asszony a mínusz 7%-ról beszélt a kohézióra, a 2020-as alapokat használva a jelenlegi árak kapcsán, a 2018-as árakon viszont 10%-os lesz a csökkenés. Hogyha 10%-a kevesebb pénzünk van, akkor igazából azt az információt várjuk, hogy ennek mi lesz a következménye. Aztán megkaptuk az információt, hogy mínusz 46% a kohéziós alapnak ez nem egy kicsi csökkentés. Ha mínusz 10-ből a kohézis alapot 46%-kal csökkentjük, akkor azt jelenti, hogy a többi alap relatíve akár még növekedhet is. Várjuk tehát a számokat. Két nappal ezelőtt azt az információt kaptuk, mint a CPR melléklete, hogy amit minősített többségekkel majd megszavazni, tehát megkaptuk a számokat minden tagállam nemzeti összege számára, és mínusz 23, mínusz 24-es számokat látunk. Ezért merül fel bennem a kérdés, hogy milyen módszerrel jutottak el ezekhez a számokhoz. Ezek lennének a megjegyzésim, és most jönnek a kérdések. Az első. Az ön információi és elemzései szerint a kohéziós országoknak a száma ugyanannyi, vagy a jövőben kevesebben lesznek. Lesz-e olyan ország, amely megváltoztatja a státuszát, és nem kohéziós állam lesz? Ez a mínusz 46-ot magyarázná egyébként. A második, mi a definíciója a kevésbé fejlett régiónak? A GDP 80%-áról beszélt, illetve más elemeket 20, más elemek 20%-ot tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy a kevésbé fejletnek a definíciója megváltozik. Az átmeneti is meg fog változni, a GDP 90 75-re fog csökkenni. Ez azt jelenti, hogy Hollandia egy része átmeneti régióvá fog válni, Franciaország legnagyobb része szintén átmeneti régióvá fog válni, ami azt jelenti, hogy a kevésbé fejlett és az átmeneti régiók aránya teljes mértékben megváltozik. Van-e konkrét számunk a kevésbé fejlett régiókra, illetve hát ez most van, de mi történik ezekkel a jövőben? Megváltozik-e a számuk, és megváltozik-e a különböző típusú régiók aranya, aránya? Hogyha főleg a legkevésbé fejlett régiókra akarják költeni a kohéziós pénzeket, akkor fontos tudni, hogy ezek mik, mi ez a definíciója. 330 milliárdról beszélt a kohéziós politikára, ez az úgynevezett hagyományos politika, és nem az úgynevezett kohéziós fejezet. 330 milliárd tehát a három alapra, a hagyományos kohéziós politikára. A 330 elosztásának a módja most főleg, ha jól látjuk, akkor a kevésbé fejlett, átmeneti és fejlettebb régiókra fog menni. A kohéziós országokkal mi fog történni, és mi fog történni a kohéziós alappal? Második, a három típusú régióval és ezeknek az arányával mi lesz? A 20 kiegészítő kritérium teljesen megváltoztatja a helyzetet? És végül még egy megjegyzés. Úgy tűnik, mintha itt politikai változásról lenne szó, nem végrehajtási változásról, hanem a politika iránya változik meg. Tényleg szakpolitikai változást látunk, vagy ez a csökkentésnek a stratégiája csak? Elnök, köszönöm szépen! Konstanz Krél kap szót a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm a bevezetőjét. Hadd kezdjem valami pozitívummal. Nagyon örülök annak, hogy a jövőben is a bizottság javaslatában az, az is szerepelni fog, hogy minden régió részt vehessen, bekapcsolódhasson a kohéziós politikába. Kedves kollégák, ez nem volt mindig így. Éppen ezért azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos jel, és ezt a jelzést a parlamentnek is továbbítania kell az állampolgárok felé. Nagyon jónak tartom továbbá azt is, hogy a régiók számára most a rugalmasság a prioritások körében sokkal erősebb. A régióknak nagyobb a beleszólási joga abba, hogy milyen prioritásokat, milyen feladatokat akarnak megoldani a saját régiójukban. Kiválónak tartom azt is, hogy az omnibus eljárásban elindított lépés, amivel az egész politikának szak, a, az egyszerűsítését és a kohéziós politikából a bürokrácia kivonását akartunk elindítani, és a biztos asszony tovább vitte. Nos, ezek is mind fontos üzenetek. Mivel városítésekből érvezem, örülök annak, hogy a városok helyi értéke most nagyobb az előttünk álló kihívások legyűzésében, és lehetőséget kapnak a városi régiók arra, hogy önállóbbak legyenek az eddigiekhez képest. Valóban a legnagyobb probléma a kohéziós politikában számomra az, hogy egyértelműen csökkentették a költségvetést, és bosszant hogy Öttinger biztos úr nem önnel van ez kapcsolatban, tehát hogy Öttinger kollega egy ilyen ködös formában mindenkinek elkezdte azt mondani, ami a legkisebb probléma ott, és ugye azt mondta, hogy csak 7 a csökkentés a kohéziós politikánál, de mégis a, például Hollandiában ezt 23 sokkot jelent a strukturális alapok miatt. Szóval azért ezek súlyos költségvetés csökkentések a különböző tagországokban. És a parlamente tegnapi többéves pénzügyi keret állásfoglalásában is elmondta, hogy nem ért ezzel egyet. És követeljük, hogy újra tárgyaljunk róla. De nem ez az e-, legelső probléma ami a kohéziós politika tartalmával kapcsolatos, a javaslatok tartalmával. Két kérdésem is van. A frakcióm és én magam is nem igazán értjük, hogy a makroökonomiai kondicionalitás miért lett a CPR része. Elnézést kérek az olasz kollégáktól, de hogyha így járunk el, akkor a nemzeti, az olasz nemzeti borítékot azonnal ki lehet venni, mert olyan nagy az adósságszint. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez lenne a kohéziás politikának a lényege. Ezért kérdezem, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk. Görögországra volt egy külön program, hogy beruházások lehessenek a strukturális alapokon keresztül, és hogy a válsághelyzetből kijöjjenek. Az, hogy Spanyolországot és Portugáliát megpróbáltuk a makroökonómiai kondicionalitás alá berakni, az is megbukott, hogy miért akarunk most egy ilyen eszközt megint bevonni. A második kérdésem pedig, ön is tudja, hogy a parlament már rendkívül visszafogott a strukturális eszköz és a kohéziós, esz, a kohéziós eszközökkel, tehát visszafogott abban, hogy a kohéziós eszközökkel támogassa a különböző tagállami kohéziós fejlesztéseket. Igazából nem függ össze ez a kettő, a kohéziós politikának a szerződés értelmében is egészen más a feladata, nem a szerkezetváltás. És nem igazán értem, hogy most ezt miért kell a kohéziós politika részeként felvenni. A harmadik dolog pedig azzal van kapcsolatban, amit Jan is érintett, Szép és jó, hogy átlátható módon a nemzeti borítékokat a CPR javaslatban is már a mellékletben megjelent. A bővített berlini módszer is jó, de most először fordult elő, hogy ez a CPR-en belül került megtárgyalásra, eddig mindig a költségvetési tárgyalásokba vitték be. Nem igazán tudom, hogy most a mi feladatunk-e, hogy megnézzük, hogy néhány százalék munkákat átveszünk a munkanélküliség, vagy a foglalkoztatás, a nők foglalkoztatása, ifjúsági munkanélküliség, vagy a, a menekült kérdés legyen a, a súlyosabb kérdés. Tehát az az igazság, hogy, hogy elveszünk a számokban, olyan számokban, amelyeket végül is amúgy is majd az állam és kormányfők fognak kitárgyalni. Nem értem, hogy miért kell késsel arra késztetni hátulról a kollégákat, hogy most egy, mindenképpen valamilyen költségvetést állítsanak ezekre össze. Szóval szerintem ennek semmi értelme. És van még egy megjegyz, megjegyzésem a CPR-rel kapcsolatban. Remélem ez nem fog oda vezetni, hogy a, a vidékfejlesztés látja kárát, és majd még több pénzt fogunk a közvetlen mezőgazdasági támogatásokba önteni. Remélem, hogy a mezőgazdasági bizottságban a kollégák figyelnek a vidékfejlesztésre, hiszen a CPR-ben van egy sor egyéb más alap is, és ott, ahol már sikeresen egy- együttműködtünk, ott nem szabad, hogy elvesszen minden. Nagyon sajnálom, hogyha ez így van. Köszönöm szépen. Merci, Constance. Köszönöm, Konstanz, a hozzászólásodat. Tomasi kolléga kap szót az ECR részéről. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Kretú biztos asszony, köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk. Azt szeretném tudni, hogy milyen mértékben tud az Európai Bizottság segíteni azoknak az országoknak, amelyek még nem gyűjtöttek elég tapasztalatot és szakértelmet ahhoz, hogy a Horizont 2020-as programra jelentkezzenek, illetve más ilyen központi igazgatási alapokra. A Brexit miatt és a következő programidőszakban a források hiánya miatt nagyobb hangsúly lesz a központilag irányított alapokon. A kérdésem az, hogy a bizottság hogyan tud és tud-e segíteni a legfrissebb Európai Uniós tagállamoknak, és különösen Horvátországra gondolok, hiszen 2013-ban csatlakoztunk csak. Horvátország hogyan tud tehát ezeknek az országoknak segíteni abban, hogy több ilyen alapot tudjanak felhasználni, különösen tudván, hogy a kohéziós alap sajnos több mint 45%-kal csökkenni fog. Köszönöm. Köszönöm. Van Miltenburg képviselő az Alder részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, hogy eljött hozzánk két nappal a javaslatai bemutatása után. Elégedett vagyok, amikor látom, hogy mi van az asztalunkon. Meg fogják erősíteni az európai szemeszter és a közös politika közötti kapcsolatot, ezt az ALDE támogatja, a makrogazdasági feltételrendszert is, ami szintén szerepel ismét a javaslatokban, sőt, javul a helyzet, mert figyelembe veszik a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárást is, egy erős gazdasági kormányzás felé fog ez elmozdulni Európában, Remélem a véleményünk nem kisebbségi vélemény lesz a jövőben, mert szerintünk ez az igazi előrevezető út. Ugyanez a helyzet az M plusz 2 elemmel kapcsolatban ennek a végrehajtását fel kell gyorsítani, ez a korábbiakban is elhangzott. Krélasszony is mondta, hogy az új városi kezdeményezés, európai városi kezdeményezés nagyon jó, érdemes folytatni. Azt, amit a városi menetrend kapcsán megkezdtünk. Ugyanez vonatkozik az új javasolt interregionális innovációs beruházásokra, így igazi európai értékváltást érhetünk el a kutatás, fejlesztési közösség és az üzleti vállalkozások számára, amelyek végre globális szinten tudnak majd versenyképesek lenni, vagy maradni, nem csak a Európán belüli, hanem a globális szintű versenyről is szó van. Tehát, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy látjuk, hogy az Interreg Európának a hatáját most kiterjesztik, és valódi beruházások történhetnek a reál gazdaságba, és ezzel egy értékváltás jöhet létre. De van azért néhány kérdésem is, mert határozottan kértük a Regiszakbizottság részéről, még a plenárison is több alkalommal azt, hogy növeljék az Interreg költségvetését. E, nagy meglepetésemre azt látom, hogy az európai területi, európai területi együttműködés költségvetés csökkenni fog. Első kalkulációim szerint 16,5%-kal csökken a határokon átnyúló együttműködés, akár még többel is, számítástól függően, és ez a Westphal jelentéssel és a Zsúra jelentéssel ellentétes. Ennek erre várom tehát a magyarázatát. El tudom képzelni, hogy konkrét instrumentumokat, például a csatlakozási segítségnyújtást egyetlen rendelet adá akarnak összehozni, de ez új, specifikus interreg célok kitűzését is elő fogja irányozni, igényelni fogja. Például egy biztonságosabb Európa létrehozása, mint cél. Ne felejtsük el, hogy a fő cél az Eurati, európai területi együttműködésben az, hogy hogyan tudjuk határokon átnyúló módon az EU-n belül és harmadik országgal is, gokkal is működtetni az elveinket. Milyen projekteket fognak finanszírozni ennek kapcsán? A nagyon specifikus új interreg célkitűzés fényében, a biztonságosabb Európa fényében. Én nem szeretném, hogyha több kerítést húzának fel európai pénzből az európai határokon. Aztán a teljesítménytartalékok. Ezt miért nem folytatják? Még nincs valódi tapasztalatunk, hiszen ez az év még előttünk áll, amikor meg kell vizsgálnunk, hogy ennek a tartaléknak a felhasználását hogyan allokáljuk a jelenlegi szabályok alapján. Először szükség lenne egy értékelésre, a puding próbájára de most úgy tűnik, hogy nem akarják megenni a pudingot, nem akarják ezt megkóstolni, nem tudjuk, hogy mi lesz az egésznek az eredménye. Az ellenőrzések és auditok, nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság próbálja egyszerűsíteni és differenciálni az ellenőrzéseket és az verifikációkat, de szeretnénk ezt jobban látni, hogy hogyan fogják gyakorlatban megvalósítani. Hogy hogyan lehet egy egyszerűbb rendszert létrehozni az auditok, az ellenőrzések esetében. Hogyan fogják ezt gyakorlatban megvalósítani? A programok száma, vagy a allokációk összege az egyes tagállamoknak fog szerepet játszani? Üdvözölném, hogyha ezzel kapcsolatban is több részletet tudna megosztani velünk. Mindazonáltal összességében a javaslatokkal egyetértek, elégedett vagyok, modernizálni fogja a kohéziós politikát, evolúció és nem forradalmi változások lesznek. Ez is támogatandó. Az állampolgárokat és a vállalkozásokat segíteni fogjuk, hogy profitáljanak a kohéziós politikából, új projekteket kezdjenek, és hogy olyan Európa jöjjön létre, ami eredményekhez tud vezetni a helyszínen, a terepen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Monika Vena szót. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött, és hogy uh, egy olyan javaslatot beszélünk uh, meg, amit nagyon fontosnak tartunk. Én is pozitívummal kezdem, de más okok miatt, mint kollégám. Én a tehát nem a makroökonomiai kondicionálatás ellen, meg a CRPS-el e, szemben, ahogy a kollégák mondják. Van valóban egy némi ellenérzés ezzel kapcsolatban, de ha egyszerű akarok lenni, azt is mondhatnánk, hogy rosszabb is lehetett volna, hiszen rengeteg kihívás volt, költségvetés csökkentések, Brexit, szociális befogadás, társadalmi befogadás, integráció, éghajlatváltás és minden egyéb a kohéziós politikának különösen nagy nehézségei vannak, és ennek alapján ez egy kiváló javaslat, kiváló tárgyalási alap az, e- az Európai Parlament szempontjából, és a, különösen a Regi Szakbizottsággal való tárgyaláshoz. A pozitív dolgok a zöldek szempontjából. Mi régóta harcolunk sok mindenért, ami a javaslatban benne van. Először is a az éghajlati kiadások, a 25 százalékos célkitűzés nagyon jó, nagyon jó lépés előre. Természetesen lehetne több is, mi zöldek többért is harcoltunk, többet akartunk, de mégiscsak jó az így. Nagyra értékeljük. Aztán az, hogy hosszabb és jobb az úgynevezett negatív lista. Tehát, hogy mi az, amire nem szabad a kohéziós alapból költeni. Eddig ugye szinte csak a, az atomenergia volt, de most egy hosszabb a rossz beruházások listáj, listája tartalom szempontjából, mint e, e, szemétlerakók, repülőterek, stb. És a, az új allokációs kulcsnak a kiterjesztése a zöldek számára szintén rendkívül pozitív. Már régóta harcolunk azért, hogy a a GDP-n túl is nézzünk, ne csak a, be, a belföldi nemzeti termék legyen a szempont. Rengeteg dolog más van, éghajlatváltozás, ifjúsági munkanélküliség, integráció, men- menekültek. Tartalom szempontjából ez kiváló. Kiváló a a kohéziós alapok költési szempontjaira nézve is, és a hozzáférés is, ahol, ahogy korábban említettük. Megemlíteném még azt, hogy a partnerségi elv megint bekerült a javaslatra, hiszen nekünk zöldeknek riasztó volt az, hogy a múlt héten kiszivárogtatták, hogy a partnerségi elv az tehát a civil társadalom, a helyi regionális érintettek bevonása, az önkormányzatok bevonása, a tervezéstől a végrehajtásig minden fázisba való bevonása, úgy véljük ez egy óriási lépés volt. És a, a kiszivárogtatott verzióban nem találtuk ezt meg, ezért küldtünk önnek egy levelet, és most nagyon, meg más kollégáknak is, és nagyon örülünk, hogy újra bekerült a, a partnerségi elv. Viszont hiányzik valami más még, amit nagyon fontosnak tartunk, és ezek a, a cikkek horizontális elvei. A horizontális elvek, a, a, a nemek közötti egyenlőség, a diszkriminációmentesség, nos, ezek már nincsenek külön cikként benne, fel vannak bontva, különböző részeken megjelennek, a projektszelekció, a helyzetbehozás, de úgy gondoljuk, hogy ez a horizontális elvek gyengülését eredményezi. Ez is az első kérdésem, biztos asszony. Hogyan garantálná azt, hogy a horizontális elvek, a nemek közötti egyenlőség, a disz a diszkriminációmentesség és a fenntartható fejlődés ne gyengüljön azzal, hogy nem külön cikkekben jelenik meg, hanem csak a bevezető rendelkezésben. És a kérdés az az, ha egyszerűen akarom mondani, hogy mi az oka, hogy törölték a cikkekből a horizontális eh, szempontokat. Az egyszerűsítés, bár szerintem nem. Szerintem ez politikaváltás. Gyengülnek eh, ezek a szempontok, úgyhogy a kérdésem az, hogy mi az oka, és hogyan szeretnék mégis biztosítani azt, hogy a horizontális elvek újra érvényesülnek. A második kérdésem, itt már rövidebb leszek, mert a CPR-hez képest a kohéziós alapoknál a sajtótájékoztatón azt jelentette önbe, hogy június 6-án az Invest EU, tehát az új beruházási alap, tehát ez fog megjelenni. És a szakbizottságunk kemény harcot folytatott azért, hogy az omnibus jogszabályból például töröljék azt, hogy eh, a Juncker alapba küldenek át a, a különböző alapokból forrásokat. Tudná-e garantálni azt, hogy ez a lehetőség, amit Katainen úr bejelentett a sajtótájékoztatón, eh, tehát hogy a források eh, átutalása szigorúan korlátozott és, és szigorúan önkéntes alapon lesz a tagállamok számára? Mert kritikusnak kell lennünk, hiszen az omnibus az valahonnan máshol kerül majd, vagy kezd érvényesülni, de úgy gondoljuk, hogy az egész kohéziós politika a vitája szempontjából ez egy fontos elem, legalábbis nekünk, képviselőknek. Köszönöm. Merci pour ces... Köszönöm szépen, Monika. Dimitris Papadémolis következik. Köszönöm szépen. A következőkkel kezdeném. Tényleg nagyra értékelem a fáradozásait, hiszen e, egy eléggé szűkre szabott költségvetés, de igyekeznek ezen belül e, kiegyensúlyozott programokat e, elérni. Köszönöm szépen ezt. Persze tudom, hogy a kohéziós politikának fanatikus ellenségei is vannak, és ők minden egy adandó alkalommal, vagy a minden alkalmat kihasználnak arra, például a Brexitet is, hogy jól megnyírbálják a kohéziós politikát. Én ellenzem, a frakcióm és én, illetve az Európai Parlament nagy része is ellenzi azt, hogy csökkentik az új pénzügyi tervben a kohéziós politikára szánt összegeket. Azt gondoljuk, hogy ez hiba, ezt nagy hibának tartjuk a, ezt a megnyírbálást. És azt gondolom, hogy ha el akarunk kerülni itt egy csapdát, ezt a csapdát, hogy most elkezdenek a tagállamok egymással vitatkozni, a dél-európaiak, vagy a kelet-európaiak arról vitázni, hogy ezt a kisebb süteményt, vagy tortát hogyan osszák szeletekre. Hogyha ezt el akarjuk kerülni, akkor jó lenne, hogyha a parlament az elkövetkezendő hónapokban az álláspontja mellett kitartana, és a kohéziós politikát nem szabadna csökkenteni, sőt, növelni kellene. Második negatív dolog, amit említenem kell, ezt Krél asszony és Venner úr is említették, a makrogazdasági feltételrendszerhez ragaszkodunk, ez azonban nem csak az Európai Parlament által többször említett elv ellen véd, és a regionális bizottság által emlegetett elv ellen, hanem általánosságban az a józan paraszti ész logikáját sem tartja be. Három évvel ezelőtt az Európai Bizottság felkészített bennünket arra, hogy a kohéziós politika Portugáliára és Spanyolországra irányuló forrásait csökkentik, és makrogazdasági feltételrendszerről beszélt. De aztán végül ez a lépés, erre a lépésre nem került sor. És aztán ki is derült, be is bizonyosodott, hogy nem jó csökkenteni a kohéziós politikát. Ahogy Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban alakultak a dolgok, ez e, itt ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy egyes kiinduló vagy negatív kiinduló pontok elég pozitív eredményhez tudtok vezetni. Görögország most a közösségi források lehívásának csúcsán áll, mert az egészet elég nyitottan kezelik, a kohéziós politikát nem dogmatikusan, hanem, hanem rugalmasan, nyitottan értelmezik. Tehát józan paraszti észre van szükség, illetve egy nagy mértékű rugalmasságra. Azért hadd mondjak néhány pozitív dolgot is. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív, hogy az elosztási kulcs, a berlini rendszer az, az pozitív. És igaz az, és egyes kollégák említették, hogy nem csak a GDP-t kell figyelembe venni, hanem más fontos kritériumokat is. Például, ahol nagyon alacsony az ifjúsági munkanélküliség, ahol nagyobb a nyomás a klímaváltozás miatt, ahol nagyobb a probléma a migránsok integrálásával, ahol nagyobb a probléma menekülteke. Nos, ezeknek az országoknak több segítséget kell kapniuk, mert nagyobb erre az igényük, és ez, eh, ennek figyelembevétele pozitív. És még egy dolgot, és ezt, és ezt támogatnunk kell. Még egy dolog, el kell búcsúznunk a nemzeti egoista logikától. Aztán pozitív az is, hogy igyekeznek egyszerűsíteni az eljárásokat, és mégis a szükséges ellenőrzéseket megtartják, mégpedig úgy, hogy egyrészt az európai intézmények, a régiókat biztosítani lehet arról, hogy a kohéziós politikára kapott pénzeket valóban eljutatják az adott projektekre. Hát van erre példa, hogy ez nem így történik. És most néhány specifikus megjegyzést is tennék, ami a technikai segítségnyújtást illeti, az általány üdvözlendő, de nem gondolom, hogy itt most jó dolog olyan ebből a 2,5%-ból kiindulni, szerintem ennek 4%-nál kell maradnia, ugyanis nagyon sok olyan tagállam van, amelyeknek szükségük van a technikai segítségnyújtásra. Az új tagállamok például, hogy produktív, hatékony módon tudják használni ezeket a forrásokat. A 4%-ot tehát fenn kellene tartani, a 2,5% ideális körülmények között működhet, de nincsenek ideális körülmények. Másodszor nem értek egyet az N plusz 3-ról áttérni az N plusz 2-re. Ez, a valóság azt mutatja, hogy ez nem vezet egy gyorsabb végrehajtáshoz, és ezért vezettük be az N plusz 3-at. Én szerintem, hát mégiscsak a célunk az, hogy javítsunk a dolgokon. A valós életben. Úgyhogy nem szabad meg változtatni azokat a szabályokat, amelyeket a gyakorlat vezettetett be velünk. Aztán az vidékfejlesztési alap kivétele, ez is problematikus szerintem. Végül pedig egyáltalán nem értek egyet az interreg csökkentésével. Az interreg kettő növelni kell, és nem csökkenteni. Valóban szükséges ez az eszköz ahhoz, hogy az Európai Unió egy további célját elérjük. A következő években és évtizedekben az EU bővülni szeretne a Nyugat-Balkánnal, és az Interreg program csökkentésével ezt a célt nem fogjuk tudni elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, biztos asszony, nagyon sok kérdés, eh, pontos kérdés merült fel ezek a bizonyos érdekeket, bizonyos aggodalmakat fogalmaznak meg. Köszönöm szépen a koordinátorok hozzászólását, majd lesz egy második forduló, ahol is a képviselők szólnak hozzá. Köszönöm szépen! Először is köszönöm szépen a felvetett kérdéseket, gondolatokat. Önök tudatában vannak a nehézségeknek, és ez nagyon jó. Van asszony, ugye azt mondta, hogy még lehetne rosszabb is a helyzet. Hát egy éve dolgozunk ezen a csomagon, több ponton kiszivárogtak az információk, úgyhogy hát erre ne alapozzanak. 20-25 szenáriót dolgoztunk ki. Én azt gondolom, hogy amit most összeállítottunk, ez a legrealisztikusabb, legambiciózusabb az összes lehetőség közül. Ne felejtsük el, hogy egy éve mi honnan indultunk, és tudtuk, hogy hogy az egyes példák szerint 50%-kal akarták csökkenteni a kohéziós politikát, hát ez lett volna az igazi katasztrófa. Úgyhogy nagyon jól tudják, hogy nem lesz soha mindenki boldog és elégedett egy javaslattal, de a javaslat, amit letettünk az asztalra, ez a legjobb, a legrealisztikusabb, amit ki tudtunk dolgozni. Szerettük volna a berlini ö, ö, formulát kiigazítani, és korlátozni a veszteségeket, és növelni a nyereséget. Tehát ebből, indi, ebből indultunk, mínusz 40 ből plusz 45 százalékra közötti sávban dolgoztunk. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos előrelépés. Megpróbálok én is olyan pontosan fogalmazni a válaszaimban, mint ahogy önök fogalmaztak az kérdéseikben. Ami a régiós kategóriákat illeti, Albrecht úr, ugyan annyi ország éri el a kohéziós alapokat, a, a 75% alatti gdp is országokról van szó, és jobban koncentrálódik ebben a programozási időszakban a legkevésbé fejlett régiók. Tehát ez egy nagy kihívás, vagy nagy vívmány, hogy a 374 milliárdból 75 százalék a legkevésbé fejlett országokra megy. 124 millió európai él ezekben a régiókban. Holnap természetesen hát, illetve hát hosszabb távon csökkenni fog a népesség, de ez nem jelenti azt, hogy jobban koncentrálódna a pénz ezekben a régiókban. Én nem osztom azt a nézetet, hogy a policy változna. Hiszen a 99-es berlini formulát használtuk 2000-től 2007-ig, 2007-től 2014-ig, aztán utána is és most is, de hogyha a berlini kulcsot használjuk, módosítás nélkül, akkor sokkal nagyobbak lennének a veszteségek, mint most. Úgyhogy ezért vezettük be azt, hogy a fejenkénti GDP, vagy az egyfőreső GDP nem mindig a legfontosabb szempont, és más indikátorokat is bevezettünk, amelyek kulcsfontosságúak a régiók számára, a, a klímaváltozás, a munkanélküliség, a migráció, az oktatás, és ösztönzőket akarunk itt használni. A módszer eh, kezdete óta először, például Németországban vannak olyan eh, helyek, ahol megduplázódott a népesség, hogyha, meg, hogyha nullát látnak a eh, papíron, az nem nulla a valóságban, melyben megduplázódott a népesség. még más régiókban csökkenésekre került sor. A mi becsléseink szerint 10%-os a csökkenés a kohéziós politikában, a valós értéken, persze különbözőképpen lehet ezt kalkulálni, Brexit-tel anélkül jelenlegi árakon, konstans árakon, inflációval, infláció nélkül, számunkra úgy tűnik, hogy általánosságban 10%-os csökkentést kell elviselni. A forrásoknak továbbra is a legszegényebb tagállamokba és régiókba kell eljutniuk, és még jobban, mint a jelenlegi eh, programozási időszakban a diszparitások is alakulnak Európában. Azt hiszem, hogy a kohéziós politika logikája az, hogy azokban a tagállamokban és a régiókban, ahol előrelépésre került sor, a kohéziós politika a lépésről lépésre kivizetődik, kivezetődik, és vannak más területek, ahol öm, növekszik. Ami a kohéziós alapot illeti Albrecht úr kérdése, a környezetvédelmi és infrastruktúrális beruházásokról van itt szó. Olyan tagállamok esetére jött létre ez az alap, amely 2004-ben csatlakoztak, például szennyvíz kezelés, aztán a közúti, illetve vasúti közlekedési fejlesztés, stb a fejlesztési igényekre koncentrál tehát ez. A 2004 óta megvalósított beruházások eléggé gyümölcsözőek voltak. A legfontosabb legfontosabb az, hogy most már jobban jövőorientáltak a lengyel, magyar és egyéb 2004-ben eh, csatlakozott országok beruházásai, kutatás, fejlesztés, szociális infrastruktúra, oktatás, megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, tehát a kohéziós alapok eh, része most, eh, részesedése most a normál szintre csökken, de azt gondolom, hogy a szociális alap pedig növekszik, hiszen kevesebb az igény az infrastruktúrára és nagy környezeti, környezeti projektekre, amire a kohéziós politika, a kohéziós alap jött létre, és növekszik e- a szociális alap. Köszönöm Konstancének, Krél asszonynak a hozzászólását, ami a makró feltételeket illeti, azt tudom, hogy a parlament megosztott ebben az összefüggésben, ebben a témában. Azt gondolom, nagyon fontos lenne a, az megalapozott stabil gazdasági irányítás és a makrogazdasági feltételek betartása. Olaszországról beszélt példaként. Nem tudom, hogy Olaszország Mit tett volna a szanitárius igények, illetve elé egyéb területeken, de valóban a makrogazdasági feltételrendszer az, ami fontos eszközként szolgált biztosítására annak, hogy a beruházásaink megfelelő környezetben valósuljanak meg. I don't think, uh, this, uh... Nem hiszem, hogy 2014-2020 eh, között makrogazdasági kondicionalitásban sok mindent elértünk volna. Nos, a szankciókat eh, most a, a kötelezettségvállalásokhoz és a kifizetésekhez egyaránt kötik. De úgy gondolom, hogy nekünk bizottságnak az a kötelezettségünk, hogy továbbra is biztosítsuk a megfelelő felhasználást úgy gondolom, hogy néha ez a legjobb visszatartó erő. Értem persze a kérdését, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a bizottságnak azt kell biztosítania, adnak, azt, azt kell biztosan látnia, hogy a, a felhasznált forrásokat jó környezetben ruházzák be és maximalizálják az értékét. Természetesen a költségvetés csökkent némileg, de összességében úgy tekinthetjük, hogy mind a három ága stabilizálódott. A határon átnyúló a transnacionális és az interregionális téren. A regionális és a nemzeti programokkal való együttműködést ösztönözzük, ami újdonság. Ez nagyon fontos, hogy mind az öt prioritásban együttműködhetnek a régiók akárhol is legyenek a kontinensem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy bár nem növeltük, mégis erősítettük. Ez a területi megközelítés igen közel áll a szívemhez, ezért külön figyelek rá. A teljesítményorientációval kapcsolatban ezt próbáljuk a 2020 utáni időszakban is erősíteni. A közép félidős áttekintésben a nem csak az addigi kifizetéseket, hanem a fennmaradó kötelezettségvállalásokat is, 26-27-re eh, vonatkozóakat is áttekintők. Tudják, hogy a 14-20-as eh, programozási vagy finanszírozási időszakban a teljesítményértékelés automatikusan volt. Sem a legutóbbi országspecifikus ajánlásokat, sem pedig a társadalmi-gazdasági kontextus szélesebb értelemben véve nem vette figyelembe. Úgy gond, ezt a fajta merevséget most meg kellene szüntetni. Erős ösztönzők vannak, ugyanakkor pedig hangsúlyozzuk a stratégiai orientáció szükségességét a teljesítmény áttekintésben is. Ami a teljesítmény ellenőrzését és nyomon követését illeti. Nos, a következő pénzügyi időszakban a teljesítmény keret minden eh, indikátora és eh, kimeneti elem indikátorára vonatkozóan kiterjed, nagyon szomorú vagyok, hogy azt látom, hogy különösen a fiatalok nem veszik igénybe az alapokat a különböző ellenőrzések miatt. Ugye mondtam, hogy van nemzeti, bizottsági audit, meg a számvevőszék ellenőrzése is. Az lenne a fontos, hogy az integrált célok, amiket mi mérföldköveknek hívunk, 2024-re meglegyenek, és a teljesítést majd figyelembe fogjuk venni már a félidős áttekintésnél is. 2014-2020-as időszakot pedig 2020 után nem fogjuk folytatni ebben az értelemben. A végrehajtási időszakban meg kell még nézzük, hogy a program rugalmasságát hogyan lehet javítani, de figyelembe kell természetesen venni az új kihívásokat, mint az európai folyamat és a program teljesítő képessége, mert hát így a 16-27-es időszakban is ezzel tudjuk majd biztosítani a, a kifizetéseket. A, úgy gondolom, hogy a zéró tolerancia befagyasztása az nem merül fel, de felhasználóbarát programozást akarunk és a nyomonkövetéssel, jó nyomonkövetéssel és az egységes audittal sok mindent fogunk egyesíteni. Ez az egységes audit nem lesz automatikus, ezt nem tehetjük meg különösen a, a nagyobb programoknál, a nagyobb projekteknél, ahol az összegek is nagyobbak. Ott nem lehet. A horizontális elvekkel kapcsolatban pedig visszatérnék Várna asszony kérde- Werner asszony kérdésére. A nemek egyenlősége, diszkriminációmentesség, partnerség, ezek mind fontosak. A horizontális elvek például a nemek egyenlősége és a diszkriminációmentesség sokkal többet számítanak, mint a korábbi csomagokban. Szerintem mindegy, hogy hova rakjuk ezt. Az elv per se érvényesül. Érvényesülnie kell, hiszen benne van az akiban, benne van az alapvető emberi jogok kartájában, úgyhogy ezt fogjuk figyelni továbbra is. Nem csak megemlítjük a bevezetőben, hanem egyszerűen operatív szinten is érvényesül, ezt a hatóságok is tudják, ön is tudja, hogy a partnerségben is benne van a nemek közötti egyenlőség és a mentesség elve. A programozásban, végrehajtásban, a projektek kiválasztásában mind benne van. Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a, az elvek érvényesüljenek, ne csak szimbolikusak maradjanak. Egyetértek, ezek nagyon fontos elvek. Nos, mit mondjak még? nem is tudom, hogy maradt-e valami. megválaszolatlanul. Werner asszony a prioritásokkal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az alapok döntő része a 374 millió euróból két prioritásra irányul, az egyik az okosabb Európa, innováció kutatás, a másik pedig a zöldebb Európa, energiahatékonyság, ez is úgy gondolom fontos, hogy most elhangozzék. Ami pedig az EU Invest, vagy Invest EU-t illeti, javít a biztos asszony, Katainen biztos úr valóban mondta május 9-én, hogy önkéntes alapú lesz, és 5% a határ. A tagállamok 5%-ot használhatnak a, az EFA-ból az Invest EU-ba. Papadimus úr. Senki sem fogadja el, vagy, vagy örül a csökkentésnek, de hát ilyen az élet. És Görögországgal kapcsolatban persze ön is tudja, hogy a rendkívüli intézkedésekre azért volt szükség, illetve szükség volt rájuk, és most tulajdonképpen büszkék is lehetünk, mert a 2014-2020-as időszakban a Regi Szakbizottság és a tanács és a mi munkánknak is köszönhetően most először sikereket tudunk elkönyv, elkönyvelni a pénzköltésével kapcsolatban is. Ez a spanyol, a portugál esetek mind azt mutatják, hogy fontos, hogy rugalmasak legyünk. A váratlan helyzetek helyzetekre fel kell készülni. Abban az értelemben, hogy gyorsabban kell tudnunk segíteni. Ott volt a Caterpillar eset Franciaországban, ez is azt mutatta, hogy sokkal gyorsabban kell tudnunk segíteni az embereknek. A Berlin rendszer. Mint mondtam, ez a GDP per főre alapszik. Ha pusztán a Berlin rendszert nézzük, akkor azt látjuk, hogy rosszabb lenne az eredmény nélküle. Ezért látjuk azt is persze, hogy kész igazításokra szükség van. Különböző mutatók vannak, a korlátozott oktatás, bevételi szintek 80%-a a GDP per fő, és a kiigazítási elem az ifjúsági munkanélküliség ö, oktatás, éghajlatváltás. Így nyílt lehetőség arra, hogy a veszteségeket csökkentsük, és arányba, ö, jobb arányban legyenek az előnyök, nyereségek, ne legyenek olyan nagy veszteségek. Nagyon szépen köszönöm, nem tudom, hogy van-e még bármi. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy pontos válaszokat adott minden koordinátornak. Szokás szerint az időszorításában vagyunk, hiszen 15 kolléga kért szót. Azt kérem tehát önöktől, hogyha azt kívánják, hogy a biztos asszony tudjon is válaszolni a kérdésükre, akkor foglalják össze a mondani valójukat, és a lehető legrövidebben szóljanak hozzá. Ideális esetben egy másfél percben felszólalónként, és most nagy örömmel adom meg a szót kollégánknak, a Költségvetési Szakbizottságból, Fernández kollégának. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak, és egy olyan kérdésem lenne, ami egy kicsit provokatív. Fentartja a kohéziós politika nevet, ugyanis ez a szakpolitika nem kohéziós politika. Ha 45%-kal csökkentik a kohéziós alapot, az azt jelenti, hogy ezzel tönkre a, a kohéziós politikát. Mindenki tudja, hogy a kohéziós alap az a legszegényebb országok számára jött létre, és ön is azt mondta, hogy jól működik. Ha jól működik, akkor csökkentjük 45%-kal. Hogyha a kohéziós alap szintjét fenntartja, és ugyanazokat a kritériumokat alkalmazza, az fog teljes más eredményhez vezetni. És ő nézze meg alaposan, sajnos muszáj egy sor ország nevében beszélnem. Amikor nyilvánosságra hozzák a nemzeti összegeket, ezzel meg tudjuk mérgezni a párbeszédet. Még nálunk is felmerül annak a kockázata, hogy mindenki a saját országa által kapott összeget nézi és összehasonlítgatja. Úgyhogy elsősorban az elveket és a célokat nézzük. Ön mondhatja azt, hogy ha Luxemburg, Ausztria, Hollandia, Belgium, Dánia, ezek szegény országok? Igen? Hiszen nulla csökkentés fogja érinteni őket. És hogyha megnézi, és most ki is mondom megint az országok nevét, mert ön kötelezettel a Magyarország, Litvánia, Észtország, Cseh köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Lettország, Portugália, Szlovénia. Ezek gazdag országok. Ezen országoknál 7 és 10, 24 százalék közötti csökkentés lesz. Mi az arányosság itt? Nagyon súlyos problémával állunk szemben, hogy csökkentjük azokat a fontos alapokat, amik a legszegényebbeken segítenek, és 40%-kal csökkentjük, akkor bármilyen kritériumot alkalmazhatunk, az eredmény nem lesz jó. Sőt, még rosszabb is lehet, és hogyha holnap vége a világnak, akkor még rosszabb helyzetben leszünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, kedves kolléga. Most Roász kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, biztos asszony! Néhány gyors megjegyzés. Nagyon sok kérdésemet már egyébként feltették. Engedje meg, hogy a pozitív aspektusokról beszéljek, amik egyébként megtalálhatóak ebben a javaslatban. A célkitűzések tematikus koncentrációja például, az eljárások egyszerűsítése, nagyobb rugalmasság, amit szintén ez a javaslat irányoz elő. De más területeken, ahogy ezt tudjuk, különösen az Európai Unió felépéseinek területén költségvetési jelentős költségvetési növeléseket javaslunk ugyanazokkal a feltételekkel. Nem akarok tévedni, ezért szeretném pontosítani, hogy a kohéziós politika csökkentéséről szó döntés politikai döntés volt biztos az, hogy ezért tennék fel egy egyszerű kérdést. Nagyon sajnálatosnak tartom ezt a csökkentést. Egy olyan szakpolitikában, amiről mindig azt mondjuk, mindig azt mondtuk, hogy a fejlesztési mutatók egymáshoz közelítését célozza az egyenlőtlenségek csökkentését, a szakadékok betömését. Én, mint portugál, hogyan fogom tudni ezt otthon megmagyarázni? ez a politika, a kohéziós politika évtizedeken keresztül azért került megóvásra, mert azt mondtuk, hogy ez az egyik legnagyobb előnye az Európai Uniónak, és egy relatíve szegény ország, Portugália ráadásul, annak a még szegényebb régió, ahonnan én származok. Hogyan fogom otthon elmondani azt, hogy ez a szakpolitika ilyen súlyos csökkentéseket kell, hogy elszenvedjem? Miközben a sokkal gazdagabb országban egyáltalán nem fogják csökkenteni az előrányzatokat. Köszönöm, most Gyűló kolléga következik. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm elsősorban a prezentációt, nagyon gyors leszek, hiszen sok kolléga már felvetette azokat a pontokat, amikre kitérnék. Nyilván a javaslatok, amiket néhány nappal megfogalmaztak, nem tökéletesek, ezért még elemezni kell őket, közelíteni az ideálishoz, de az is lenne ezzel kapcsolatban néhány javaslatom is. Ezek közül sok tükrözi azokat a gondolatokat, amik a jelentésünkben is szerepelnek a regionális politikáról. Néhány hét múlva fogjuk a plenárison elfogadni. Üdvözlöm azt, hogy kibővítik a, az átmeneti állapotban lévő régiók kategóriáját, ez egy új architektúrához vezet, ami úgy gondolom, hogy lehetővé teszi azt, hogy jobban lefedjük azokat a régiókat, amelyek stagnálnak, amelyekben felmerült a kockázat annak, hogy lemaradnak. Ez a kohéziós jelentésünkben is, mint egy fontos lépés lesz megemlítve. Több Európai Uniós régió már most is, és különösen a jövőben erősen hatása alatt lesz a Brexitnek. Írország, Franciaország északi része, Normandia. És láttuk a illetve kérdezem, hogy a javaslataikban ezer régiók számára konkrét javaslatokat meg tudnának-e fogalmazni. Ráadásul ezek tengeri határok is rendelkeznek. Köszönöm, elnök, köszönöm hogyha nagyon hosszan szólnak hozzá a kollégák, akkor az a más kollégáktól veszik el a lehetőséget, hiszen kénytelenek leszünk lezárni a felszólalt listát. vó kolléga kapszol. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a kollégák is mondták, a fő előttünk álló probléma az a kohéziós politikára irányzott költségvetés összege 2019 után. Ez a parlament szeretné a csökkentések egy részét visszavonni. Látjuk, hogy tagállamonként nagyon különbözőek a csökkentések. Az Egyesült Királyságban sajnálatos módon százszázalékos lesz ez a csökkentés. Az EU kedvezményezettjei, a struktúrás alapok kedvezményezettjei közé tartozunk pedig mi is. A gratulálni kell a bizottságnak, mert olyan javaslatot terjesztettek elénk, amin érdemes tárgyalni, érdemes dolgozni. Fontos, hogy az összes régiót lefedjük. Az Európai Parlament erről nagyon sokat beszélt, és mint egy jelentéstevő, egy olyan jelentés jelentéstevő, ami az Európai Unió északírországi alapjának az északírországi hatását elemezte, a békeprogram hatását nagyon alaposan körüljártam. Egy delegációval ellátogattunk el Észak-Írországba, és láttuk, hogy mennyire fontos ez az alap, és nem csak az Európai Bizottság és az ír kormány, hanem az Egyesült Királysági korbeli kormány is támogatta e programokat. Az egyszerűsítés fontos, legyen egy egy darab egységes ellenőrzés, sokat beszéltünk már arról, hogy biztosítani kell, hogy hatékonyan költsük el a pénzt, de megfelelően is, és azért azt gondolom, hogy fontos lenne egy egységes, egy darab ellenőrzés rendszere felé elmozdulni. És egy utolsó kérdés ön felé, az interregre vonatkozik. Úgy tűnik, hogy ezek a javaslatok nagyon erősen összpontosítanak a tagállamok közötti együttműködésre, de akkor, hogyha a szárazföldi határaik vannak. Ez, ez az interregnek az egyetlen célja, vagy a tengeri határa rendelkező tagállamok együttműködését is elő fogja segíteni a jövőben. Köszönöm szépen, Martina Anderson kapszót. Uh, thank you, thank you, Commissioner. For... Particularly... Köszönöm szépen. Nagyra értékelem ezeket a megjegyzéseket, amelyeket a sajtó tájékoztató mondott el a béke támogatásra Észak-Írországgal kapcsolatban. Egy, egyes képviselőkkel egy missionon voltunk, és láttuk a hatását a kohéziós politikának a politikai és béke folyamatra, és valóban nehézségeink vannak az új béke folyamattal kapcsolatban Észak-Belfastban Szeretnék önnek köszönetet mondani, hogy elmondta, hogy ezek az alapok a Brexit után is folytatódnak, hiszen nagyon sokan ettől függnek. Szeretném a nagypénteki egyezményről ezt a kis ezt a kis brosúrát átadni. Sokan kérdeznek erről, más tagállambeli kollégák. Én ezt szeretném önnek átadni Hadd mondjam el, hogy milyen ható aggodalmaink vannak. Derek és ott volt ezen a kiküldetésen, láttuk, hogy az emberek mitől félnek. A Brexit cunámi 20 éves politikai és béke folyamatot fenyeget elmosni de az ön nyilatkozatait komolyan vették, és nagy szükség van erre az ott élőknek, hogy a Brexit után erre nagy szükség lesz még. A makrogazdasági feltételekre, a horizontális programokról és egyéb témákról is még beszélhetnék vég nélkül, de az idő nem engedi meg. Köszönöm szépen, Martina. A zöldek részéről megadom a szót a kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy itt van. Én is szeretném az idő, szeretnék takarékosan bánni az idővel, nem fogom megismételni, amit mások elmondtak már, úgyhogy csak hadd mondjam el, hogy nagyon meglepődtem, amikor két hónappal ezelőtt a bizottság elnöke azt mondta, hogy a bizottság soha nem fogja támogatni a kohéziós politikai mm, megnyírbálásokat, és most ennek az ellentéte mutatkozik meg. Megkölepődtem azon, hogy az Európai bizottság megpróbálja megoldani az új problémákat, úgy próbálja megoldani, hogy a kohéziós politikából veszel. Hogyha új feladatokat akarunk, új célkitűzéseket határozunk meg, akkor ehhez friss pénz kell. Hogyha még a régi feladatokat is el kell um, végezni, akkor a pénz maradjon benne ezekben a költségvetések sorokban, mert különben egyre nehezebb lesz a probléma, és egyre akutabb és égetőbb lesz a probléma. Furcsának tartom, hogy a kohéziós politika finanszírozásának csökkentése az átalakulóban lévő országokat érinti leginkább, tehát ezek az országok újra elmaradnak majd, és megint szegény országok lesznek ezekből. A bizottsági üléseinken többször beszéltünk az átalakulóban lévő országokról és a stagnációról szinte befagytak itt a, befagyott itt a fejlődés. Ez természetes, hiszen az egész fejlesztés a a forrásokra jött, orientálódott. A költségvetés lépésről lépésre kell felhasználni. Ön azt mondja, hogy a teljes költségvetés csökkentik, de akkor próbáljunk minden kiadást csökkenteni. A koordinátor elmondta, a koordinátorok elmondták a frakció politikai álláspontját, mondja az elnék, úgyhogy kérem, hogy konkrétan önök a, a további hozzászólók már csak konkrét kérdéseket tegyenek fel, Bogovics úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz kérdést, nagyon nehéz feladatot kapott, és a kérdésem amire eddig nem kaptam választ, az arról szól, hogy nincs olyan kritérium, amely migrációval foglalkozna a régiók között, és a szegényebb országokból, vagy régiókból, a gazdagabb régiókba irányuló migrációval. Nincs egy ilyen típusú kritérium. Nagyon sok régió lakossága csökkent, miközben gazdagodtak a régiók. Nagyon nagy szükség van ezekre, a, erre a feltételre, erre az indikátorra. Ön beszélt a vidékfejlesztési alapról, de azt gondolom, hogy nem ez a megfelelő mód. A kohéziós politikában volt egy hiba, elkövettünk egy hibát, és ez azt jelenti, hogy a vidéki eh, területeink teljesen eh, elnéptelenednek. Az emberek eh, városokba költöznek, és teljesen kiüresednek a falvak. Ezzel egy időben nagyon sok a migráns globális szinten, a bevándorló, és ez súlyos problémákat vet fel. Ezeket a problémákat igyekszünk megoldani az általam képviselt régiókban, és ez a végső javaslatban kellene, hogy szerepeljen. Tessék, beszóasszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a biztos asszonynak is. Tudjuk, hogy ez az eredmény nem elégít ki teljesen mindenkit, de hát mégis pozitív eredményről számolhatunk be. És azt hiszem, hogy ezt megi, megérdemeltük, és ön főleg megérdemelte, hiszen oroszlánként küzdött ezért az új javaslatért. Ami az új kategóriákat illeti, a munkanélküliség, ahol a munkanélküliséget is figyelembe veszik, az új paraméterekről beszélek, amelyeket felsorolt, Ezek mind a három régió típusban szerepet játszanak? A második kérdés, ami a, a határidőket illeti, ön azt mondta, hogy az MFR és a kohéziós rendelet elfogadását még ebben a mandátumban tervezik, legalábbis első olvasatra el akarnak jutni hiszen a második ez nagyon fontos ütemterv lenne. Aztán az Európai Szociális Alapra vonatkozóan még nincs rendelet. Itt felmerült az, hogy a renacionalizációra kerül sor. A kohéziós és a szociális alapok két olyan fontos pontot jelentenek, amelyek a régiók számára nagyon összefüggenek. Tulajdonképpen ugyanannak az éremnek a két oldaláról van szó. E, nagy hiba lenne ezt máshogy látni. Aztán júliusban lesz egy döntés, egy határozat a vidéki marginális régiókkal kapcsolatban. A városokban laknak, a városokban lakik a népesség 80%-a, de ez, ez a periférikus régióknak a helyzete is nagyon fontos. Kell, hogy legyen a vidékekre, különböző vidékekre, a hegyvidékekre is egy külön program, hogy a prioritásokat ki tudjuk igazítani ezeknek a régióknak a speciális szükségleteire. Köszönöm szépen! Maritics úr, kérem, hogy igyekezzen ő is röviden fogalmazni, ha erre kérhetem, Maritics asszony. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdésem lenne a rendelet végrehajtásával kapcsolatban, de persze erre ma nincs idő. Az N plusz 2 az előfinanszírozás, társfinanszírozás feltételrendszer, de erről is valamikor beszélnünk kell. Hadd mondjam el, hogy a Regi Bizottság és ön a mi biztosunk nem lehet elégedett a kohéziós politika ilyen csökkentésével, mert hogyha az MFF-re tekintünk, Látjuk, hogy a versenyképességi programban növekedés van. A versenyképességi programban tudjuk, hogy a legfejlettebb országok kapják meg a forrás legnagyobb részét. Világos, hogy miért és a kohéziós politikának ilyetén megnyilvánulása és a kom és a versenyképességi program növelésével pontosan, hogy rossz üzenetet küldünk. Nem a diszparitások csökkentésén, hanem ezek megerősítésén dolgozunk. Nem az európai szolidaritáson, hanem ennek az ellentétén. Ez egy rossz dolog. Másodszor, ami a táblázatot illeti, a szétosztást, a tagállami leosztást, azt gondolom, hogy konkrét mm, kulcsra van szükség, hogy lássuk pontosan, hogy hogyan jutottunk ezekre az összegekre országonként, mert ha megnézem a fejlesztés szintjét, persze tudom, hogy mondta, hogy más indikátorokat is figyelembe vette, de hát én akkor sem ugyanerre az eredményre jutottam volna. Jó, köszönöm szépen, József. Monsieur le Président, mes chers collègues. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Sajnálatosnak tartom, hogy a kondicionalitásról kell tartanunk ezt a vitát a biztos asszonyjal. Azonban az intézményünk számára költségvetés szempontjából fontos pillanatot érünk. Egy biztos nemrég számolt be számunkra a kohéziós alapokról, ez a költségvetés 30%-át teszi ki, és nincs lehetőségünk rendesen párbeszédet folytatni vele, rohannunk kell, ez szerintem nem normális, és sajnálatosnak tartom. Csak annyit szeretnék elmondani a biztos asszonynak, hogy ismerem, tudom, hogy milyen elkötelezett, eltökélt, és hogyan próbálja megóvni az érdekeinket a, a tengeren túli területek érdekeit is. Azonban meg kell állapítanom, hogy a javaslatok ezen túlmenően lehetőséget adnak arra, hogy a területeinket fejlesszük. Tapasztalataimból azonban azt mondhatom, hogy egy költségvetési javaslat politikai akaratot fordít le a gyakorlatba, és ami itt számít, az a politikai akarat. Látjuk a legsúlyosabb csökkentéseket és az, hogy mit várnak tőlünk az emberek. És hogyha ezt a kettőt összevetjük, akkor azt mondom, hogy problémánk van. Mi, a megválasztott képviselők a párbeszédek során eltökéltek vagyunk, szeretnénk befolyásolni a dolgok alakulását, a javaslatokat azért, hogy javítani tudják az emberek helyzetét ez számunkra és az EU számára egyaránt fontos. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, József. Emlékeztetnék arra, hogy két órás párbeszédet szántunk a biztos asszonyal való megbeszélésre, és természetes az, hogy a koordinátorok kapjanak több időt, hogy a frakciók álláspontját bemutassák. Erre pontos válaszokat adott a biztos asszony, tehát ez mind a lehető legnagyobb mértékben megtörtént. Még két hozzászólónak adom meg a szót. A biztos asszony nem fog tudni minden megnyilvánulásra pontosan reagálni, úgyhogy majd a szolgálatai a pontos válaszokat a képviselőknek egyenként meg fogják küldeni, de attól függetlenül még a biztos asszonynak meg fogom adni a szót, a válaszadásra. Most pedig Kofut kolléga következik. Azért jó, hogy ha jelentéstevők is tudnak beszélni. Üdvözlöm a biztos asszony, tudom, hogy hol kezdte, nem nullánál, hanem mínusz tíznél, úgyhogy amit elért, az lehetséges, hogy nem a legjobb, de a lehető legjobb. 15 kérdésre nem tud megválaszolni, de ettől függetlenül, mióta Vircre került a munkánk, a CPR új megközelítést alkalmazott. Hiszik-e, hogy a NAC 2-es régiókban az emberek megértik, hogy ők ilyen régióban élnek, vagy értik azt, hogy milyen típusba sorolt régióban élnek? Szerintem a CPR-t olyan könnyen olvashatóvá kéne tenni, mint egy újságot, különben nem kellene csodálkoznunk azon, hogy az emberek és a politikusok azt gondolják, hogy az Európai Unió a legnagyobb hiba. Azt gondolom, hogy legutóbbi alkalommal az Európai Parlament és a Bizottság több mint két és fél évet szánt arra, hogy a CPR-t elfogadják. Most nyolc hónapunk van arra, hogy a közös rendelkezésekről szól rendeletről mm, döntést hozzunk, úgyhogy azonnal meg kell kezdeni a munkát. Ha valahol kevesebb pénz van, akkor meg kell magyaráznunk, hogy miért. Talán azért, mert vannak olyan terepek, területek, amelyek 20 évet investálnak egy szerepbe, egy feladatra, de ennél jobbat kell várnunk. Különben ez a Strasburgi buborék buborék marad. De ki kell pukkasztani ezt a buborékot, eljutni az emberekhez a terepre, és meggyőződni, megbizonyosodni arról, hogy ez a CPR a jobb élet garanciája lesz az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen, hát man kolléga kap szót. Igen, tisztelt biztos asszony. Akkor, amikor eh, a pénzek elosztásának módszeréről beszélünk, akkor pontosabb információkra van szükségünk mert ugye csak az hangzik el, hogy a következő programozási időszakban a legszegényebbek profitálnak majd leginkább. Igazából így nem lehet érteni, hogy mi a javaslat, miért van akkor a plusz ön, miért mínusz 7 Portugália, és miért plusz 5 Spanyolország. Ezt nem lehet elmagyarázni így, hogyha nincsen megfelelő információ, ha nem mondja meg, hogy a a Berlin módosított, módosított berlini modell szerint számították, akkor jól kellene. Biztos asszony azt mondta, hogy nulla tolerancia a visszaélésekkel szemben. Persze, bizonyosság is kell, nem szabad kollektíve elítélni senkit, nem lehet a teljes rendszert bürokratizálni, és azokat is, akik tisztességesek, nem szabad kitenni ennek. Köszönöm szépen. Panie Przewodniczący, Kasznevski úr kapszol. Prośbę, gorącą prośbę, prośbę techniczną. Elnök úr, biztos asszony, sürg, égető kérésem van. A kollégák nevében is mondok, ugye nincs, eh, nincs idő hatalmas probléma van, és jó lett volna biztos asszonyan többet beszélni, úgyhogy nem húzom az időt tovább. Rengeteg konkrét kérdésem van, de a kérésemet mondom csak el. Hadd találkozunk még egyszer a közeljövőben, hogy nyugodtan beszélgessünk, hiszen ezek stratégiailag fontos kérdések. Négy vagy öt éve foglalkozunk velük, és újra meg újra az ismétel dolgokat, az ismert dolgokat ismételjük. Pedig tudni kell azt is, hogy milyen hatása van ezeknek a forrásoknak. Erre viszont időre van szükség, nem lehet ilyen gyorsított menetben végig lovagolni rajta. Találkozunk még egyszer, hogy a legnagyobb nyugiban mindent megbeszéljünk. Köszönöm szépen, ezzel most lezárom a felszólalók listáját. Sajnálatos módon időkorlátok közé vagyunk szorítva, hiszen mennünk kell szavazni, úgyhogy most megadom Krecu biztos asszonynak a lehetőséget, hogy a kérdésekre, felvetésekre reagáljon. Köszönöm szépen. Természetesen szívesen visszajövök egy másik alkalommal. A DG Regio, a kabinetem, és Marle Metro és a munkatársai az önök rendelkezésére állnak bármilyen kérdés megválaszolására. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy oda-haza el tudják magyarázni, hogy milyen korlátok előtt állunk, milyen prioritásaink vannak a Brexit, milyen nehézségeket vet fel. Hétfőn kedden Tallinnban leszek, a balti eh, rendezvényen, illetve csütörtökön Szófiában lesz egy miniszteri konferencia. Talán eh, sikerül valahogy minél hamarabb összehozni egy következő találkozát. Én eh, megértem az önök aggodalmait. Megértem minden felvetésüket, higgyék el, hogy hónapok óta mi is ebben a helyzetben vagyunk, hogy igyekszünk kiegyensúlyozni eh, az igényeket, éjfélig dolgozunk. Nos, miért nevezzük a kohéziós politikát még mindig kohéziós politikának? Azért, mert a szolidaritás legfontosabb kifejeződéséről van szó. Úgy döntöttünk, hogy minden régiót be kell vonni a kohéziós politikába. A kérdés az volt, hogy kiegyensúlyozzuk az, kiegyensúlyozzuk az ERDF-et, a szociális alapot és a kohéziós alapot a több kohéziós alap és kevésbé szociális alap jobb lett volna, mondják egyesek. Mi azt gondoljuk, hogy azokban az országokban, amelyek 2004-ben eh, léptek be, ott sok beruházás volt az infrastruktúra területén, és ezek az ország most más típusú beruházásokat igényelnek. A bizottság tehát ezt a döntést hozta, hogy kevesebb kohéziós alap legyen, és keve- több ERDF és szociális alap. Hogyha egyetértünk abban, hogy a kohéziós politika minden régióra vonatkozik, akkor Dániát és Ausztriát is támogatnunk kell. És meg kell tartanunk a kritikus masszát. Hollandiában 12 euró per fő jár, most hova, meddig csökkentsünk? Egy eurórára? Más országokban két, 200, 300, 600 euró jut fejenként. Az egyensúlyt meg kell meg kell tartani. Itt döntöttünk úgy, hogy meg minden régiót bevonunk, hova csökkentsek Dániában és Hollandiában, ki fognak vonulni belőle. Dánia 14 eurót kap fejenként, Hollandia 12 eurót kap fejenként a kohéziós alapokból részesülő, jobban részesülő országok 2-300 eurót kapnak. Ez a kohéziós politika. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is kohéziós politika, és továbbra is a szolidaritás kifejeződése. Na, a teljes képet kell nézni. Nem az volt a vágyunk, hogy csökkentsük az alapokat, és nem tudtunk minden problémát, minden aspektust megoldani de hát a többi biztossal is meg kellett egyeznem. mindenki szeretné a saját alapját, a digitális, a migrációs, az ipari átalakulási alapját megerősíteni. Tehát a kohéziós politikában nagyon komoly tárgyalások voltak, higgyék el. Nagyon sajnálom, hogy néha nem értjük a, egymást, nincs szükségünk hogy arra, hogy szobrot állítsanak nekünk, de én ezt tudtam elérni, ez volt a lehetséges, ennyit tudtam kihozni belőle. A Peace Plus program, Észak-Írországi program, természetesen nagyon sajnáljuk, hogy az Egyesült Királyság kilép de az én harcom volt, hogy ez a béke eh, politikába benne maradjunk. Ez egy fontos politikai program, ez Interreg program még létezik, persze nagyon sok pénzbe kerül ez, de nézzük, hogy az Egyesült Királyság mit eh, fordít erre a programra. Észak-Írország, illetve eh, az Ír köztársaság is támogatja ezt a programot. Látnunk kell tehát, hogy az Egyesült Királyság hogyan válaszol, erre a szándékunkra. A berlini módszer Malitics asszony. A berlini módszer az 80% GDP, fejenkénti GDP. Nyugodtan eljöhet hozzám az irodába, meg, megmutatom a számításokat. Voltak kiigazítások, mert ha csak fej, e, egyfőre jutó GDP-t veszük, akkor még rosszabb lenne a példa. E, Portugáliának például az egyfőre jutó e, GDP több mint 35% lett volna, most mínusz 7, ez a csökkentések alatt van tehát az általános csökkentések 10%-ot tesznek ki, Portugáliában 7%-ot tesznek ki, tehát az általános alatt vannak. Az ötödik legnagyobb kedvezményezett Portugália. Görögország esetében például figyelembe vettük az előrelépést a régióban. Egyes régiók, egyes tagállamok többet kapnak, más tagállamok kevesebbet. De végeredményben tudom, hogy szavazni kell menni, tudom, hogy mennyire fontos ez Bresszú asszony, hadd mondjam el, hogy az ütemterv az önök kezében van. Ez nem mi csináljuk. Szeretnénk lezárni az egyezményt egy éven belül. Amit mondani szeretnék az az, hogy ez a vita azt mutatja, hogy ez kohéziós politika általános költségvetése nem elég arra, hogy minden szükségletet és minden igényt kielégítsünk. És ettől féltem kezdetektől fogva, és teljesen világos, hogy ezen feltételek között nyomást kell helyezni a tagállamokra, hogy jobban hozzájáruljanak ehhez a költségvetéshez, és a polgárok elvárásainak feleljenek meg. költségvetés fejenként egy euróba kerül eh, naponta. Menjenek haza a tagállamokba, és kérjék meg, hogy a tagállamok eh, fizessenek be többet a költségvetésbe. Szükség van erre a pénzre, nem lehet napi egy euróból eh, mindent finanszírozni bevezettünk bizonyos adókat, hogy a saját forrásainkat növeljük, és biztosak vagy, biztos vagyok benne, hogy a tanácsban hatalmas csata vár bennünket, nem fognak egyetérteni a klímaváltozás és egyéb adókkal, de nagyobb hozzájárulásra van szükség. De emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy ezen programozási időszakban a költségvetés, a kohéziós politika 75%-a a legkevésbé fejlett régiókra és országokra megy, és ez növekedés az eddigi programhoz képest. Lássuk a teljes képet, én sem vagyok annyira elégedett, de ez a volt a legjobb lehetőség, amit el lehetett érni. Így lehetett elérni az egész regionális politika, kohéziós politika felmaradását. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hadd emlék, elnök, hadd emlékeztessek mindenkit, hogy egy javaslatról van szó és társjogalkotók vagyunk, és aztán még az Európai Tanács is ott van, és az tanácssal kell egyezkednünk, és az a társjogalkotói szerepünknek megfelelni. És a konszenzus keresés még csak most kezdődik. A következő ülés, regi ülés, május, június 20-án lesz, 9 órakor. Köszönöm szépen a részvételt és kellemes szavazást kívánok, és kellemes hazautat. Köszönöm.